Good morning. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Kedves kollégák, szeretném elkezdeni a mai ülést. Ez 12-15-kor fejeződik be, mivel egy kicsit megváltozott a napirend. Az ötös napirendi pont a terrorizmus elleni küzdelem és a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002-475 IB tanácsi kerethatározat felváltását elhalasztottuk a következő ülésig, tehát valószínűleg a Holmeyer jelentést 27-én szavazzuk meg, és nem ma. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor a módosított napirendet elfogadjuk. Kérem szépen, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy sajnos ma a horvát, cseh, máltai, lett, litván, dán, észt, szlovén és gél, gél, tehát ír nyelven nem lesz tolmácsolás ma. Most pedig akkor hagyjuk jóvá a jegyzőkönyveket, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a következő két ülési jegyzőkönyvét, szeptember 22-23-át 2015-ről és május 26-át az idei évről akkor elfogadottnak nyilvánítjuk. Most pedig nézzük az első napi rendi pontot, legalábbis a ma reggeli ütés, ez pedig a bizottság második jelentése az EU és Törökország közötti megállapodás végrehajtása terén elért eredményekről. 2016. március 18-án az Európai Bizottság az első jelentését kiadta a megállapodás végrehajtásáról, amelyet Rigában mutattak be május 9-én a Libe szolgálatnak egy szolgálat, szolgálatának egy szóbeli nyilatkozatát hallották. Most pedig akkor Mordi urat üdvözöljük itt az Európai Bizottság főigazgatósága részéről, és ő mutatja be a megállapodás végrehajtásának ról a második jelentést. Akkor először a bizottság képviselője kapja meg a szót, és aztán akkor a vitát is megkezdjük. Morgyi úr parancsoljon. Mindenkit szeretettel üdvözlök, nagyon örülök, hogy itt lehetek ma. Mint ahogy a cím is jelzi, én az EU-Törökország megállapodás nyilatkozatával kapcsolatban szeretnék szólni. Én az idei év jele, kezdete óta már 20-szor voltam Törökországban, azért, hogy megnézzem, hogy valóban ez a nyilatkozat működik-e. És minden egyessel kapcsolatban megtörtént-e a megfelelő védelem. Először szeretnék ízelőtöt adni arról, és remélem, hogy utána lesz majd elegendő idő a vidára. Tehát szeretnék először elgondolkodni arról, hogy mit látunk ott helyben. Általában a jelentésnek a tónusa, hangneme valóban pozitív, tehát hogy a vagyonban a megállapodás létezik, de azért még törékeny a helyzet. Hogyha megnézzük a Törökország részéről, hogy Törökország részéről mi történt március 18-a óta, akkor azt láthatjuk a jelentésben, hogy lényeges lépéseket, mind jogalkotási, mind műveleti megoldásokat tettek Törökország például a szíriaiaknak a biztosítékok és a nem szíriaikkal kapcsolatokban is, hogy április 4-e után visszafordítják őket, és ideiglenes védelmet kapnak, és nemzetközi védelmet kérvényezhetnek. Ezen kívül láthattuk azt is, hogy a munkaerőpiacot is megnyitották a törökök a szíriaiaknak, és most már kiterjesztették ezt azokra is, akik eh, ideiglenes védelmet kaptak, tehát a nem szíriaiakra is. Azt hiszem, hogy láttuk azt itt, hogy milyen hatása van a eh, finanszírozásoknak, amely a menekültekkel kapcsolatos eszköz keretében 3 eh, milliót biztosított az Európai Unió szóval mostanra pedig 750 millió biztosítottak, és már 100 milliót kiosztottak. A nyárra két milliárd eurót kell elkölteni, és egy milliót már szerződésbe is foglaltak. Tehát ez mind jelentős összeg, és ez azt mutatja, hogy Törökország valóban jelentős lépéseket tett, és ott a helyszínen már láthatjuk is a hatását ennek, például a gyerekek, akik az oktatásban részt vehetnek, 354 ezer gyereke még nem vesz teljesen részt az oktatásban. Nos, akkor számokat nézzük ezt a tegnap esti adatok, tehát a jelenlegi állapotot tükrözik, és ezek jól mutatják, hogy milyen a helyzet. Tehát tegnap este óta 8319 migráns volt a szigeten. Ez azt jelenti, hogy mióta a nyilatkozat hatályba lépett, az átlagos napi érkezés a 104 naponta, és hogyha a május hónapot nézzük, akkor láthatjuk, hogy a nyilatkozatnak milyen hatása volt, ugyanis az átlag 40 volt naponta. Ne felejtsük el az korábbi számokat, mielőtt ez a megállapodás hatályba lépett volna, például február 1-től március 20-ig több mint 1630 migráns érkezett a szigetre naponta. Hogyha megnézzük azokat, akiket hazaküldtek Törökországba, 468 migránst térítettek vissza Törökországban. Ez, ebből 31 szír volt, tehát viszonylag kevés az, a újratelepítés, tehát Törökországból az Európai Unióba a 711 embert érintett, és 370 most várja azt, hogy Törökországból az Európai Unióba küldjék őket. Szeretnék rámutatni egy adatra, hiszen nagyon sokat beszélünk az megállapodásnak a hasznáról és a hátrányáról, de hogyha megnézzük a halálesetek számát januárban, az majdnem 70 ember volt, akik az égei tengeren próbáltak átkelni. Amióta az megállapodás érvénybe lépett, azóta 7 ilyen haláleset volt, és májusban egyáltalán nem volt. Tehát épp ezért, amikor kritizálják ezt a megállapodást, akkor azért mégiscsak megfelelő szempontból tekinthetjük és láthatjuk, hogy kevesebb tragikus eset történt aztán hatékonyan tudtuk csökkenteni a csempészek, embercsempészek hálózatát az égei tengeren, a a helyzet összehasonlíthatatlan az egy évvel ezelőttivel. Az égei tengeri útvonal ugyanis valóban megtört. Hát lehetünk-e teljesen eh, elégedettek? Nem, szerintem nem lehetünk. Különösen, hogyha megnézzük azokat a eh, visszaküldéseket Törökországba, amelyek a megállapodás eh, aláírása óta megtörtént, ez még mindig alacsony ez a szám, 766. Ez azt jelenti, hogy a törökországi hadspatok túlzsúfoltak, központok túlzsúfoltak, ez aggályra ad okot. Ez a szám azért ennyi, mert az irreguláris, tehát a szabálytalan bevándorlók még olyan nemzetiségek esetében is, ahol alacsony a menedékkérők száma, ott is sokan, tehát a, megkérték a menekült státuszt. És mindegyik kérelmet egyéni alapon kezeljük, és ez most már így történik. Tehát ez azt jelenti, hogy a megállapodást mind az európai, mind a nemzetközi jog szabályainak megfelelően kezelik. Ez azt jelenti, hogy kérhetnek menedékstátuszt. Egy másik oka, hogy a hazatérések vagy visszatérítések száma nem volt nagyon magas, az azért, mert hogy a legnagyobb számú kérelmet eh, nem befogadhatatlannak találták. Ez azt jelenti, hogy minden kérelmező akiknek nem befogadhatóvá nyilvánították a kérelmét, az azt jelenti, hogy ők fellebbezhettek, és a Görögországban a jelenlegi fellebbezési hatások, hatóságok a normális feladataik mellett kezelik ezeket, és ez késlekedéshez ad okot, kételkedésre ad okot. Ez azt jelenti, hogy a görög felebezési hatások a befogadhatatlansági döntést, határozatot megfordították, tehát befogadták ezeknek a kéréseknek a sok számát. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi jog a menedék kérés kérvényeket egyenként vizsgáltatja meg és ez volt ebben az esetben is. Nos, mint mondtam, Görögországban az összes jogi és gyakorlati előírásoknak a végrehajtása az lassabban ment, de most már felgyorsul majd, és így gyorsabban küldik vissza a nem szabályos bevándorlókat. Nos, a feldolgozásnak a sebessége a három legnagyobb helyen, Lesbos, Kios és Samos szigetén, a hotspotok, és a helyeken új, jól képzett embereket vetnek be, és ezért nagyobb számban tudják feldolgozni ezeket a kérelmeket. Ezen kívül a görög hatóságok ezzel párhuzamosan az IOM-mel együtt önkéntes visszatérési programot is indítottak, és ha megnézzük a Törökországba visszaküldöttöket, mint mondtam, 468-an voltak, a legtöbbjük között, ezek közül önkéntes visszatérő volt és ezen kívül elkezdtek egy olyan programot is, amely a szigetekről a származási országokba visszatéríti az embereket, és ez is segít majd ebben. Ez természetesen a szíriaiakra nem vonatkozik, akiket nem küldik vissza a Szíriába. Ezen kívül szorosan együttműködünk a görög hatóságokkal, hogy további, befogadó létesítményeket hozzunk létre, és a meglévőket is bővítsük. Itt elsősorban a kíséret nélkülű kiskorúak és a kiszolgáltatott személyek esetére koncentrálunk. Ez, őket kivették ezekből a központokból, és megfelelő körülmények között helyezték el őket. Ez elsősorban a, nem, a kíséret nélküli kiskorúakra vonatkozik. Ezen kívül az ankarai delegáció meglátogathatták ezeket a központokat, és itt e- ezért aztán e, korrekciókat is javasolhattuk. Az egyik e, ilyen csapat azt látta, hogy a visszafordítottak nem tudták, hogy milyen jogok életik őket, és épp ezért a török hatóságok segítségével lefordították azokat a szórólapokat, amelyeket mind Görögországban, mind a Törökországba való visszafordítás után tájékoztatja őket. Ezen kívül különösen a szíriaiakkal kapcsolatban az utolsó látogatásom során eh, a török hatóságokkal hangsúlyoztam, hogy mennyire fontos, hogy a kérvényeket eh, eh, gyorsan feldolgozzák, amikor Görögországból Törökországba visszaküldik őket. Tehát, mint ahogy mondtam az elején is, úgy látjuk, hogy az ugyan törékeny ez a megállapodás, de mégiscsak működik. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen ezt a tájékoztatást. Most pedig elég hosszú a hozzászólók listája, sok kolléga kíván ezt hozzászólni, felolvasom a neveket, és mondja, hogy valaki hiányolja a saját nevét, akkor jelezze. Tehát... Mr. Dupré, Mrs. Perry, as the rapporteur in AFET for Turkey, Mr. Niedermüller, Mrs. Uh, Pagazau Tundi Ruiz, Mr. Marian, Mrs. Gomez, Mrs. Schlein, and Mrs. Keller. A Gléz úr az ön nevét már felolvast. Intfelt asszony, kér még külön szön, elnézést, hogy őt kihagytuk. Tehát akkor megvan minden név, szépen asszony először is az. Nagyon szépen köszönöm, próbálok rövid lenni hogy mindenki jelesen ezzel a lehetőség Először szeretném felhívni figyelmet arra, hogy kristálytisztán világossá vált az, hogy számos tagállam az elmúlt tagállamtól eltérően Törökország eddig is biztosított menedéket a menekülteknek, nem úgy, mint számos európai tagállam, tehát ez azért nagyon is elismerésre méltó és szeretném, hogyha szólna a jelenleg készülő jelentés, hogy nem csak arra vonatkozóan, hogy egy falat építenek Törökországban, és nem csak az ISIS tagjét kívánják ezzel feltartani, hanem bizony a Törökországban igyekvő menekültek ellen is irányulna ez a fal. Erről is hallunk híreket és lövöldözésekről is hallottunk, menekültek, halnak meg, gyerekeket is beleértve a határokon lövöldözés következtében nagyon örülnék, ha ezzel kapcsolatban is tájékoztatást kaphatnánk. Aztán pedig Coelho úr kap most szót, vagy mégsem szeretne szó, akkor Döpré úr. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönjük a bizottságnak ezeket az információkat. Nem akarok most ítélkezni ezzel a nyilatkozatban kapcsolatban, a statementtel, nem tudom, hogy milyen nevet kellene neki adni, tehát az EU és a Törökország között. Mindenesetre a cél, célkitűzések, az, a bizottság célkitűzéseit illeten az eredmények már megvannak, mert a halottak száma, tehát az áldozatok száma és a menekültek száma csökkentött. csökkent. Ezen kívül az európai és nemzetközi jogot tiszteletben tartják, tehát egyenként vizsgálnak meg minden esetet. Ugyanakkor eh, nem tudjuk, hogy ez a visszaküldés eh, milyen státuszt képvisel, tehát hogy mi az Európai Bizottságnak az álláspontja. Mondta, hogy 468 migráns küldtek vissza Törökországban, de ugyanakkor az év elején 1546-ról volt szó. Tehát ez azt jelenti, hogy többen voltak előtte, mint azóta, ami nem egészen koherens Nos, akkor milyen megállapodás alapján, a kétoldali visszafogadás alapján, vagy pedig az Európai Unió Törökország közötti megállapodás alapján küldik őket haza? Három. Láttam, hogy a több mint 13 milliárdból 300 millióból 14-et használnak fel arra, hogy segítsenek bizonyos csoportoknak, és akkor van egy új 1 milliós keret, az mit jelent? Tehát, hogy vannak-e más, tag, más államok, amelyek amelyek az Európai Unió hangsúlyozása számára megteszik ezt, mint Olaszország, Görögország. Tehát ezekre a kérdésekre kérek választ. Köszönjük szépen, de Piri asszony Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Mordi úr, hogy eljött hozzá. És szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal, hogy Törökország nagyon sokat tett legalábbis a tagállamok által kérteknek nagyon sok esetben megfeleltek. De azért legyünk kritikusak, és elmúlt vasárnap egy kollégám is mondta, a szíriai emberi jogi megfelelő központtól azt a híreket kaptak, hogy három nőt, gyermeket és egy férfit is lelőttek, és nem először jutnak el hozzánk ilyen hírek. Human Rights Watch már kétszer is ilyen esetről, incidensről számolt be. Hát kérdezném, hogy az Európai Bizottság kívánja kivizsgálni ezeket az eseteket, hiszen önök abból indulnak ki, hogy Törökország biztonságos harmadik ország, tehát ezt meg kell vizsgálnunk. A török miniszter ezt tagadja, de hogyha kiderül, hogy mégis ez történt, akkor ez milyen következményekkel jár a megállapodás szempontjában. Aztán liberalizáció tekintetében. Tegnap ismét emberi jogi aktivistákat és újságírókat tartóztattak le, és ez sajnálatos módon számos esetben megtörténik Törökországban, ez legális, van egy erre vonatkozó jó törvény, és ezen kívül a török parlamentben számos képvisel immunitását is felfüggesztették. Következő ponton, ugye a jelentés egyértelműen arra a következésre jut, hogy, hogy azt az üzenetet kívánjuk közvetíteni, hogy nem érdemes ezt a halálos veszélyeket rejtő tengeri utat választani, amikor van igenis legális, biztonságos bejutási mód az Európai Unióban. Egyetérte velem azzal, hogy hát jelenleg nem létezik ez az út, és nem lenne jó, hogyha ezen kívül egy struktúrált eltelepítési programot is végre bemutatná a bizottság, amelyet jelenleg készült. és jelenleg úgy tűnik, hogy a törökország, jelentésben ezzel, hogy a törökországi visszatérítenek gyakorlatilag mindenkit. A fellebbezési esetében nagyon ritka a döntések felfüggesztése. És ezen kívül pedig a meghallgatásokra is nagyon kevés ügyvédet engednek be. Ez is nagyon aggasztó, hogy valóban így van. Ez tisztázhatnák ezt, hogy mi történik ott, hogy azok az ügyvédek, akiknek az ügyfelei meghallgatáson vesznek részt, nem tudnak kapcsolatba lépni velük? Köszönjük szépen, Weidenholzer úri a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdés a, a szíriai határon történő incidensek nagyon is aggasztóak, és úgy tűnik, hogy egyre több esetben emberek vesztik életüket a határon. A kérdésem az lenne, hogy hány ilyen esetről tudunk, és a, a török oldallal erről szó esik-e, megtárgyalják ezeket az eseteket. Aztán Rocsava régióból azt halljuk, hogy az ideglenes kormány eh, nagyon is érdekel lenne abban, hogy több százezren visszatérjenek, eh, de a török oldal ez ellen ellenkezik, ők nem szeretnék, hogy visszatérjenek, pedig sokan szeretnének visszatérni. És a harmadik kérdésem arra vonatkozik, hogy, hogy a Görögországban rekedtek többsége egy része ugye március 18 előtt érkezett Görögországba, hogy ők milyen státuszt kapnak, milyen terveket dolgoztak ki az ő helyzetük megoldására, hogyan lehet ezeknek az embereknek segít. Talán ők is az Európai Átelepítési Program részét képezhet, hiszen sokan például Portugáliába szeretnének eljutni, például akár, de valamilyen oknál fogva ez nem működik, pedig a, a portugál hatóságok azt mondják, hogy szívesen befogadnák őket. Tehát itt vannak megmagyarázatlan, tisztázatlan okok, és ami miatt nem valaki valósul meg ez az áttelepítés. Én több tagállamtól azt a híreket hallottam, hogy hajlandóak lennének menekülteket befogadni, de nyilvánvalóan valahol elakad ez a folyamat. Köszönjük szépen, Weidenholzer úr! Pagazó asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a bemutatott számadatokért, de azért ezt egy tágabb kontextusban kell értékelnünk. Egy, múlt héten néhány kollégájuk arra mutatott rá, hogy azok, akik nyomorból, háborúból kívánnak menekülni, 60%-ban a líbiai utat választják, 16% Egyiptomon keresztül szeretne Európába jutni. Tehát a menekültek többsége a földközi tengeren keresztül kíván Európába jutni, és valószínűleg nagyon sokan fogják ott az életüket veszteni. Ez azt bizonyítani, hogy Görögország felé kevesen indulnak a jelentés, és erre mutatón is arra beszélt, hogy kevesebb menekült érkezik, kevesebb válaszolják ezt az utat, de ugyanakkor az azt jelenti, hogy várhatóan a földközi tengeren többen fogják az életüket veszteni, Mit gondol erre. Aztán az EU-Törökország megállapodása végrehajtás. Ön azt mondja, hogy ez rendben zajlik, de a törökországi EU nagykövet ugyan hasonlóan nyilatkozott, de azért hogyan lehet eh, bizonyítani, hogy ezek az adatok valóban megállják a helyüket, és mi a helyzet azokkal, akik a határokon veszítették életüket? Mária úr? Nagyon szépen köszönöm. Milyen a múlja, májusi eh, adatokat júniusi adatokkal össze hasonlítva 4300-zal emelkedett a személyek száma, tehát azt jelenti, hogy lassú, de biztos növekedése van ezeknek a számoknak, de a Görögországban maradottak száma még mindig nagyon magas. Másodszor a gyakorlatban semmi sem történt azokkal a bevándorlás menekültekkel kapcsolatban, akik március 18-a előtt érkeztek Görögországba. Ugyanis a valóságban mert nem történtek meg azok a dolgok, amelyeket ígértek. A múlt héten Adamopoulos úr is ezt mondta, tehát egy oldalról most erőfeszítések vannak, hogy a, a, a, a hogy egyrészt hazatérítsék az embereket, ugyanakkor meg nem történnek meg a bürokratikus intézkedések, tehát akik Örökországban maradnak, azokkal kapcsolatban hatalmas a feszültség, mert nagyon sok olyan személy van, akik már ott vannak eredetleg, aztán mások érkeznek, akiket nem helyeznek el, és és kérem szépen, akár beküldök egy ilyen leíratot ezzel kapcsolatban, hogy az újra elhelyezésnek a problémája létezik azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik korábban érkeztek Örökországba. Ezen kívül tájékoztatni szeretném önöket arról is, hogy ezek az emberek benyújtottak menedékkérelmet. Mindegy, hogy most menekültek, vagy nem menekültek. Tehát több mint százezer olyan ember van, bocsánat, 58 ezer ember van Görögországban, eh, és nem mindegyik nyújtott be eh, kérelmet. Ezen kívül a miniszterünk régen tett egy nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy, nagyon, mivel, hogy mivel nagyon lassan mennek ezek az eljárások, azok az emberek, akik négy hónapja kellene csak, hogy négy hónapig kellene csak, hogy Görögországban maradjanak, hat évet vagy maradtak már, vagy akár egy évet. Hat hónapot, vagy akár egy évet az Európai Unió és Törökország megállapodással kapcsolatban szeretnék egy példát hozni. Számoszban jelenleg 1200 ember van, amelyből 300 még nem nyújtott be menedékkérelmet. Akkor miért vannak ezek az emberek még mindig számoszban? Vagy hova kellene őket tenni? És már hónapok óta ott vannak, ezen kívül. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy legalább 300 emberrel kapcsolatban felgyorsítják a menedékkérelmek feldolgozását, pedig semmi sem történt. Tehát az ön által említett eljárás a mostantól egészen októberig ott maradnak még. Tehát nem nincsen elegendő tisztviselő, akik a kérelmeket feldolgozzák, tehát nem tudunk előrelépni. Tehát akkor hogy lehet, hogy a megállapodással kapcsolatban tettek már lépéseket? senki sem tud ha, ha visszatérni Törökországba, mert nem tudták még feldolgozni a kérelmeiket. Tehát akkor Görögországban maradnak, és az illegális migránsokat szintén nem küldik vissza. Tehát akkor gyakorlati szempontból felmerül a kérdés, hogy valóban nyomás nehezedik az emberekre, azoknak az embereknek, akiknek el kellene hagyni Örökországot, már is meg kellene e, e, ezt a lehetőséget adni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Gomes asszony Nevetséges azt mondani, hogy jól működik ez a megállapodás Törökország, hogyha ilyen helyzetek állnak elő, mint amire a kolléga is felhívta a figyelmet, azt látjuk, hogy Egyiptomban és hasonló országokban duplájára nőtt az érkezők száma, vagy Albániát is említhet, és hogy úgy tegyünk, mintha felszámoltuk volna a csempész bandákat. Hát lehet, hogy egy helyen felszámoltuk, de akkor máshol még lehet, hogy még több pénzt keresnek azzal, hogy még többen becsákmányolnak ki és csempésznek Európa felé. A bizottság hogyan vélekedé a Metzanszon frontján a határok, orvosok határok nélkül a eh, helyzetéről? Hiszen nemzetközi jog és a menekültügyi egyezmény figyelembevétele nélküli bánásmód, erről számolnak be Törökországba, ez elfogadható? Természetesen nagyon nagy mértékben dolgoznak ők menekültekért, de ennek ellenére Törökországot nem tekinthetjük biztonságos országnak. És kérdés, hogy milyen nemzetiségűeket érint az áttelepítés? Ez a 711 ember honnan érkezett? Milyen nemzetiségű menekültekről, migránsokról beszélünk? És a bizottság eh, nyomon követi ezeket a személyeket? Hol járnak, mit csinálnak, hol van? Aztán egyszer csak eh, kiderül majd róluk, hogyha nem követik nyomon a helyzetüket, hogy akik állítólag önkéntesen tértek vissza, mégsem önkéntesen tértek vissza, akikre azt állították, hogy áttelepítették őket, azokat mégsem. Valahol mégis Görögországban találták őket, ahol illegálisan vándoroltak be, és hát vannak nagyon komoly emberi jogi incidensek. És, és szeretném az áttelepítésről kérdezni önöket. Az áttelepítésen kívül, vagy ezután az áthelyezés hogyan működik? Ki a felelős ezért? Az én hazám például Portugál igenis hajlandó fogadni menekülteket. Vannak olyan esetek, Joe hogy eh, eh, mi is például 400 jasszidivel foglalkoztunk, kapcsolatba léptünk velük, az ELSZ-val felvettük a kapcsolatot, a görög hatóságokkal, a portugál miniszterrel is beszéltünk, és ennek ellenére nem működik három hónapja. Ez nevetséges, teljesen nevetséges, hiszen ezek az emberek Portugáliába szeretnének letelepedni, és Portugália szívesen befogadná őket, de egyszerűen nem értem, hogy miért nem működik ez az áthelyezési folyama. De hát én fogok oda menni és regisztrálni őket. És mi történik azokkal, akik a különböző raktárakban elhelyezve? Hát sokat felszámoltak, de hát nagyon sok civil szervezetől azt halljuk, hogy tulajdonképpen csapdába estek, halálos csapdát jelentenek ezek a helyek. Még a civil szervezetek sem mennek be ezekbe a raktárakba, ahol elhelyezték a menekülteket. És aztán a kiskorúak helyzetek. Amikor néhány hónapja a helyszínen jártam, akkor a görög hatóságok azt mondták, hogy nincs kapacitásuk arra, hogy a gyermekekkel foglalkozzanak. Mi tettek azért, hogy ezt a helyzetet megoldják. És mi a helyzet a hotspotokban, az uniós fogadóállomásokon? őrizetbe vették az ott lévőket? Ezzel nem sértjük meg a menekültek jogait? Köszönjük szépen. Grazie, Presidente. Ehm, si parla di otto oppure... Köszönöm szépen. 8 vagy 11 menekültről van szó, akik eh, az, akiket megöltek a szíriai török határon, a török hatosok, amikor ezek a menekültek megpróbáltak eh, átlépni a eh, török területre. A szíriai emberi jogi központ értelmében 16 embert öltek meg, vannak fényképek és bizonyítékként. A rendőrök azt mondják, hogy ők figyelmeztető lövést adtak le, most azonnali választ szeretnék kapni a bizottságtól és a tanácsról. Mit tesznek annak érdekében, hogy kivizsgálják az eseményeket, és milyen következményekkel jár, ez mint Piri kolléganő is mondta az érintett hatóságra. Gyakorlatilag lehetetlen Szíriát elhagyni legálisan az Európai Bizottság szerint, akkor hogyan lehet elmenekülni? Hogyan lehet kimenekülni onnan? Tényleg úgy gondolja az Európai Bizottság, hogy Törökország biztonságos származási hely. Azt hiszem egyetlen haláleset is elég ahhoz, hogy megakadályozzuk, hogy biztonságos hely legyen Törökország a szemünkben. Azt kell látnunk, hogy itt a parlamentben, ugye ez a nyilatkozat, ez egy siker, erre hivatkoznak, de hogyan mérjük ezt a sikert valahol? Kicsit eltoltuk a határainktól a halált és a veszélyt? Olaszul azt mondjuk, hogy amit nem látunk, az nem fáj, szoktuk mondani. De itt sok százezer emberről van szó, gyerekről, akiknek joguk van nemzeti védelemhez. Karasz. Köszönöm szépen. A kollégákhoz csatlakoznék olyan értelemben, hogy a szíriai határon a gyilkosságoknak, az emberöléseknek kell, hogy legyen következménye. Most nem akarok kitérni részleteiben erről. És Természetesen sokan beszéltek a körülményekről Törökországból. Engem az érdekelne, hogy mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy vizsgáljuk azok helyzetét, akik visszatértek. Úgy gondolom ez egy nagy probléma. Egyszerűen visszaküldenek embereket, aztán a sorsokra hagyják őket. Tudjuk, hogy az emberek nem kérhetnek menekült státuszt, és Tudjuk, hogy a nem szíriai menekültek esetében milyen elfogadási arányok vannak, ez minimális. Mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy monitorozza ezt a helyzetet, hogy mi történt azzal, akiket visszafordítanak, akik visszatértek, és nem, nem sérültek a jogaik, nagy kérdőjel persze. És azt is említette egyébként, mennyire fontos, hogy hogy az emberek személyi jogait tiszteletben tartsuk, amikor menekült kérnek. Ez nem csak a mi bizottságunk szempontjából fontos, hanem az európai jog szempontjából is, az emberi jogok szempontjából is fontos, és fontos minden szempontból, ami, amit mi képviselünk de elképesztő, elfogadhatatlan nyomást fejtettek ki a görög kormányra, hogy megváltoztassák a, ezeket a bizottságokat, igen, elvégezték a munkájukat, és most meg, az összetétel megváltozik, ők törődtek a dolgokkal, és a, a több mint 90% akik kértek ilyen státuszt, azok maradhattak is, tehát milyen helyzet a fejlebbvitellel felvizsgálják őket, és Törökország nem biztonságos ország a menekültek számára sem eh, menekült státuszában, sem más ügyekből, ugyanis a feljebbviteli bizottságok jól végezték a munkájukat, eh, az elnökség és más tagállamok eh, nyomást a Görögországra, hogy megváltoztassák az összetételüket. A feljebbviteli bizottság, felvizsgálati bizottság nem az emberi jogokból fog már kiindulni, nem fogja tiszteletben tartani az emberek személyi jogait, egyéni jogait, Természetesen meg kell nézni, hogy hogyan eleget tesznek majd, a, hogyan tesznek eleget a nyomásnak. Azt gondolom, hogy teljesen elfogadhatatlan ez a nyomásgyakorlás. És nem csak az elnökség és a tagállamok részéről, hanem az Európai Bizottságtól is azt hallottuk, hogy azt mondják Görögországnak, hogy igenis tekintsék Törökországot biztonságos harmadik országnak, ez elfogadhatatlan ez a nyomásgyakorlás. Ez lenne az üzenet. Tehát kollégák már említették a az ügyvédekhez való hozzáférést a hotspotokon természetesen ez egy fontos téma. Egy új ügynökséget is bekívánnak vonni, amely ezt a fajta hozzáférést az ügyvédekhez szigorítja, nehezíti. Vannak jogászok a helyszínek, azt mondják, hogy nem felel meg a sztenderdeknek az ottani körülmény, ahogyan működik, és sokat elutasítottak, és Igenis, az indoklás nem felel meg a standardeknek, ezt egyszerűen átmásolták máshonnan, és az emberek egyéni jogait nem tartják tiszteletben. A görög hatóságnak nincs más lehetőség, csak hogy pecsétet nyomjanak az ajánlásokra, amiket az EAS állít össze, és ez nagyon aggasztó, azt kell, hogy mondjam. Azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit parlamenti képviselők itt a különböző frakciókból figyelnünk kell. Ki dolgozik a terepen, mit kell javítani, ez a mi feladatunk, hiszen emberek életéről van szó, egyénekről, akiket visszaküldenek, ezekre, ezekre ügyelni kell. Itt nem csak a jövőbeli perspektívákról van szó, hanem alapvető emberi jogok sérülnek a helyszínen. Szeretnék erre választ kapni. Én asszony. Nem kész volt. Pugliézem úr. Köszönöm szépen. Kicsit késve érkeztem. Abban bízom, hogy nem csúsztam le fontos dolgokról, és hát remélem helyes számokkal dolgozom. Én, az én számaim azt mutatják, hogy az EU-Törökország közötti megállapodás jó eredményeket mutat, olyan tekintetben, hogy a Törökországból érkező migránsok számát csökkentették. Ami problémás, az a emberek visszaszállítása 480, 468 személyről van szó, ezt vissza tudja igazolni, akik Görögországba vissza tudtak venni, és 411 szíriait hoztak Törökországból Európába, ezt említette. Igen, is emlékszem rá, a megállapodás értelmében egy az egy arányt alakítanak ki a vissza szállított személyek és az Európába hozott szíriaiak között. Ezt alá tudja támasztani? Egy utolsó felvetés, amit szeretnék még elmondani, néhány kolléga által felvetett pontról van szó. A Törökország és Európa közötti megállapodás jó eredményeket mutat a balkáni útvonal lezárásában, de hát másrészt a mediterrán útvonal változott és erősebb lett. Ez azt jelenti, hogy a kérdések sora lezárult. Visszadom a szót, egy sor kérdést kapott. Köszönöm a kollégáknak a kérdéseket. Kérem, hogy igyekezzen válaszolni ezekre a kérdésekre, amennyiben lát lehetőséget. Köszönöm szépen a törökországi ügyeket végzek. Nem tudok eleget tenni abban, hogy a görög ügyekben minden kérdésre tudok válaszolni, majd visszatérek erre még, ha a kollégáim válaszoltak. És most végigmegyünk a felvetett kérdéseken. Zipper asszony említette, hogy lőnek a menekültekre, erről vannak média jelentések. Ugye hétvégén hallottuk, hogy milyen kérdések felvettük a kapcsolatot török hatóságokkal ebben a témában. Valamennyien láthattuk, hogy vehemensen tagadták ezeket a vádakat. Nem első alkalommal halljunk ilyen, hallunk ilyen vádakat. És a de az ankarai delegációk szervezett a határa egy missziót, hogy jobban lássuk, mi történik valójában, mi a helyzet, amit összefoglalva el tudunk mondani, amit mondtak nekünk, hogy ez nem egy szisztematikus török kormánypolitika, nem láttunk bizonyítékot arra, hogy itt hatékony ilyen műveletek lettek voltak, de a hozzáférés a határhoz szigorúbb, az biztos, tehát az átlépés, mint a válság korai napjaiban ez történt. Vagyis ennek ellenére továbbra is van kereskedelem vagy csempészet, terroristák is mozognak a határokon, és világos, hogy voltak olyan események, amikor fegyvert használtak. Mi úgy látjuk egyébként, hogy helyi incidensek fordultak elő, de ez nem egy szisztematikus politika része de ezt felvetettük ezt a témát, és fel is fogjuk vetni, szorosan figyelemmel kísérjük az egészet. A következő pont, a következő kérdés az, hogy hogyan küldjük vissza Törökországba az embereket. Döpré úr említette, teljesen jogos két számot említettek. Az egyik az EU-törökországi megállapodás alapján április 4-a óta. Ez tegnap estig ha 768 személy volt, aztán a meglévő görög törökországi bilaterális visszafordítási eljárások értelmében történt ez de 1546 személy és számmal is rendelkezünk, de a 468 azokra vonatkozik, akiket a szigetekről fordítottak vissza 4-e után Törökország irányába. Az 1546-os pedig azokat is tartalmaz, amelyeket a görög szárazföldről fordítottak vissza éveleje óta. Ez a két szám viszonya tehát, ami a 20 millió eurós projekt projektet illeti, amit eh, a törökországi határőrizetre fordítottunk. Eh, itt a kapacitás eh, fejlesztést jelent. Emberek életének megmentéséről van szó, az égei tengeren erről beszélünk. Ez a stabilitási eszköz keretében kerül felhasználásra, és hasonló támogatást egyébként más földrajzi térségben is alkalmazni lehet, és hogyha úgy látjuk, hogy ez szükséges, akkor ezt lehetővé tudjuk tenni ezt a támogatást. Aztán a vízum liberalizáció, Piri asszony asszony kérdése volt, azt hiszem világos a jelentés ebben az ügyben. Öt benchmarkunk van, és plusz kettő, amelyeket nem tudjuk ténylegesen kifejteni. Azt gondoljuk, hogy Törökországon a sor, hogy bemutassa, hogy tényleg hajlandó erre, hogy eleget tesz ezeknek a feltételeknek. Mi a bizottság részről úgy gondoljuk, hogy ezt meg tudják tenni, és amennyiben ez megtörténik, a tanácsot és a parlamentet is tájékoztatni fogjuk a egy pillanat. Azt kérem, hogy maradjunk csendben. Nagyon nehezen tudjuk követni az előadót és a hozzászólót ilyen körülmények között. Kérem, <clears throat> csendesebben. Köszönöm szépen, elnézést kérek. Most pedig a következő pont tegnap a újságírók letartóztatása, ezt szorosan figyelemmel kísérjük, és a főképviselő és a bővítési biztos is foglalkozik ezzel, kifejtették ők is az aggájaikat emiatt. A szólásszabadság az egyik sarokköve az Európai Unió projektjének, és az Európai Bizottság nagy súlyt helyez erre a területre, és ha megnézzük azt a jelentést, amit kiadtunk a vízum liberalizációval kapcsolatban, és a sajtókonferenciát is megnézzük, ahol az első alelnök kifejtette, hogy mindenek előtt olyan helyzetet kíván elkerülni, ahol a terrorizmus túl széles értelmezés lehetővé teszi, hogy embereket letartóztatnak, akik nem erőszakos módon fejtik ki a véleményüket, és adott esetben ilyen célokat követő szervezetek támogatása miatt is nehézségek merülhetnek fel, ezt elítéljük. Aztán mások is felvetették a teljes számot, akiket áttelepítettek, vagy letelepítettek 411-ről beszélünk április 4-e óta. Ezt több, mint a migránsok száma. Az EU Törökország ugye 468-as számról beszélünk, de hát teljesen igaza van, hogy ez a megállapodás, ez a közlemény, amiről itt beszélünk, tényleg a a török partnereinkkel július 7-én megállapodtunk, és egy operatív megállapodás keretében működünk azóta, és, és a standard operatív eljárásokat úgy kell alkalmazni, hogy betartsuk minden egyes előírást, és ez hozzájárul ahhoz az önkéntes visszafogadási rendszer működni tudjon. Aztán mások kollégákra hivatkozva Gomez asszony is felvetett egy kérdést, elnézést a 711 ember nemzetiségéről, akiket áttelepítettek az Európai Unióba. Ezek mind szíriaiak, és Portugáliára is hivatkozott. Szeretném említeni a 711-ből 11-et. Törökország Portugáliába, én elismerem, ez nem volt a konkrét kérdése, majd erre is visszatérek még, amit Görögország kapcsán vetett fel. Weidenholzer úr pontjára is reagálnék. Mi történik azokkal, akik eh, Görögországba érkeztek március 18-a előtt azok számára, akik eh, eh, védelmet kell, hogy élvezzenek, azokat a relokációs rendszer keretében helyezzük el, az áthelyezési rendszer keretében. Igen, az embereket elszállítjuk a szárazföldre, a szigetekről, úgy gondolom, hogy eh, Weidenholzer úr egy fontos kérdést még felvetett. Mi történik akkor, hogyha egy kéremlet befogadónak tartanak a felviteli szinten? Ez csak azt jelenti, hogy alaposabban meg kell vizsgálni az ügyet, eh, individualizált, részletesebb körülmények között. Tehát akkor egy újabb eljárás kezdődik. Eh, nézzük meg egy következő kérdést de hogy változik az útvonal, nem gondolom, hogy lennek jelei annak, hogy a számok elmozdulnak olyan értelemben, hogy az égei tengerről ez elcsúszik a mediterrán, a földközi tenger felé. Azok ugyanolyan magas számok, mint elmúlt évben, és nem láttunk lényeges változást a nemzetiségek körében sem. Ez nem jelenti azt, hogy nem lenne fontos a téma, amit részletesebben meg kell vizsgálni. Én csak azt tudom mondani, hogy nem látjuk egyenlőre azt, hogy totális mértékben lenne egy eltolódás, hogy azok, akik az égei tengeren érkeznek, azok most egy déli útvonalra térnének át. A kérdés az volt, hogy milyen következményekkel jár az ankarai nagykövetünk lemondása. Nem hiszem, hogy közvetlen következményei lennének, és a, garantálni tudom, hogy a delegáció napi szinten történ, kíséri figyelemmel azt, ami történik és igyekszünk megnyugtatni önöket, hogy szorosan kísérjük figyelemmel a helyzetet. Igenis hozzáférésünk van az összes ilyen központhoz, ahol embereket elhelyeznek, ahova visszatérnek az emberek, tehát Görögországba, Törökországba, ahol az áthelyezés történik, folyamatosan beszélünk az emberekkel egyéni szinten, és lehetőségünk van arra, hogy adott esetben saját eh, tényfeltarást is végezzünk, és nagyon konkrét vitát tudunk folytatni a török kollégákkal arról, amit láttunk, és milyen elvárásaink vannak. Mondok egy néhány példát erre is. Például aggasztott a információ hiány, hogy nem informálják a visszatérőket a jogaikról, aztán a tolmácsok rendelkezésre bocsátása, hiszen részben bonyolult eljárásokról van szó. Szóval ezt is felvetettük, aztán vontak az emberektől, elvették a mobiltelefonjukat, amikor megérkeztek a központok beszélnek előfordult, mert a jog azt tartalmazta, hogy elektronikus eszközöket, amelyekkel fényképezni lehet, azokat nem engedik meg tehát a régi típusú mobilokat meg kell őrizni, mert vissza kell adni az embereknek, ezt elmondtuk a török hatósoknak, és eleget tettek ennek, és pontról pontra a mi csapatunk figyelemmel kísért, hogy megtörténik az, amit elvárunk, és továbbra is így fogunk fellépni. Most pedig egy újabb kérdés a nemzetiségek ügyében azt gondolom valamennyien szíriak voltak, ez a bizonyos 711, ami pedig a támogatást illeti a hotspotokban Görögországban, azt tudom mondani, hogy támogatjuk a görög hatóságokat méghozzá két módon. Az első az, hogy közvetlen pénzügyi segítséget nyújtunk, a táborokra költhetik ezeket, aztán civil szervezetek, aztán mobilizáltuk a humanitárius segélyprogramunkat, és ezzel is támogatjuk a görög hatóságokat, a második pedig, ahogy a görögöket támogatjuk az operatív területen, szakértőket küldünk oda tagállamok szintjéről, mint az EASO esetében is, és ők segítenek kint a hotspotokon, a terepen, aztán a következő, mi történik a gyerekekkel? Gomez asszony veti fel ezt. Én azt a tájékoztatást kaptam, hogy őket specializált helyszínekre viszik, ahol úgy gondoljuk, hogy megfelelően tudunk gondoskodni arról, és a szükségleteiket figyelembe tudjuk venni itt természetesen ö, ö, érzékeny helyzetben lévő emberekre igyekszünk felkészülni, és ö, remélem, hogy ö, további kapacitásokat is ki tudunk alakítani. Miért nem működik az áthelyezés, áttelepítés? Azt gondolom ez egy fontos téma, és ez komoly terhet jelent Görögországra, ez mindenek előtt a szárazföldön. Ez egy olyan terület, amit továbbra is figyelemmel kell kísérnünk minden alkalommal azt Keller asszony, aláírom, igenis, meg tudjuk látogatni ezeket a befogadó központokat, és az emberekkel tudunk beszélni egyéni szinten is, és, és a Törökországról lehet mondani, elég jól rálátunk arra, ami történik, és pontosan tudjuk, mi történik. Mondok egy példát, egy néhány példát, hogy úgy mondjam az egyik az, az a 45, 41 szíriai, akik visszatértek Görögországból, Törökországba, kilencen önkéntesen, és erről igenis erről megvan a visszaigazolásom is, hogy úgy döntöttek, visszatérnek Szíriába, ez egy önkéntes döntés volt, és a nem szíriai nemzetiségűeket 411-ből mint egy 132 ezek közül időközben visszatért a hazájába, a származási hely helyre. 132 a 411-ből, mint mondtam, elindult a származási országba, de részleteket is tudok még mondani, amennyiben érdeklődnek az iránt földrajzi felmutatásban. Mindenek előtt afgánokról van szó, 40-en pakisztánikat, 39, 17 bangladesi és 18 iráni és azok, akik menekült státuszt kértek, eddig 22-en a 411-ből kértek nemzetközi védelmet, 5 kongóit, 5 afgán, és és vagy meg, megkapták a szabad mozgást, adott esetben vagy a konkrét ilyen központokba kerültek, mindig tudjuk, hol vannak ezek az emberek, és egyéni szinten követjük őket egy következő, a biztonságos harmadik állam, és hát hallom, amit mondanak. Mi úgy látjuk, az Európai Bizottság levélben leírta a e, e, görög hatóságoknak azt, hogy mit gondolunk Törökország eleget tesz a feltételeknek, mm, amelyek értelmében egy biztonságos harmadik országnak számít 2016 április 1 -e óta, és, és ilyen alapon kell Görögországban megvizsgálni a menekült kérelmeket. Egyébként ezt a pontot, ezt a véleményt továbbra is fenntartjuk. Most pedig az említett feljebbíteli felülvizsgálati bizottságok. A jelentésünkben, a múlt héten írt jelentésben azt láthatják, hogy azt mondtuk, hogy sürgős figyelmet kell fordítani a Görögországnak, hogy növelje a kapacitását a menedék kérelmek feldolgozására és a fellebbezésékre, mindezt egyéni alapon, méghozzá időben azért, hogy a visszafogadás megtehető legyen a biztonságos harmadik ország fogalma alapján. <clears throat> Tehát erre fejezzük, helyezzük a hangsúlyt. Ezen kívül azt is tudjuk, hogy a görög hatóságok úgy döntöttek, hogy módosítják a jogszabályokat, hogy egy új felebíteli hatóság létrehozására, amely a bírósági igazságszolgáltatási felügyelettel foglalkozik a határozatokkal kapcsolatban. Ezt elfogadta június 16-án a görög parlament, és azok, akik figyelemmel követték a sajtótalálkozást, látták, hogy a biztos üdvözölte a görögök kezdeményezését, hogy felgyorsítják a folyamatokat. Ugyanakkor hangsúlyozom, hogy a bizottság soha nem gyakorolt nyomást a görögökre, hogy a fellebbviteli hatóságokkal kapcsolatos felülvizsgálatot folytasson. Nos, remélem, hogy minden kérdésre vettem. Az IAZO-val kapcsolatban ugyanakkor nem tudok arról, hogy agályokat vetett volna föl az ügyvédekhez való hozzáférés illetően. Tehát nem bánnám, hogyha ezzel kapcsolatban felvilágosítást adna. Elnök, köszönjük szépen. Mordi úr, a titkárság nagyon örülne, hogyha ön az adatokat velünk közölni tudná. Most akkor a szavazás következik, ezért szeretném megköszönni önnek az itt létét, és most akkor folytassuk a szavazással. So, dear Kedves kollégák, mint ahogy bejelentettem már az ülés elején, nem szavazunk most a Holmeyer jelentésről, mert ezt 27-ére napoltuk el, most akkor ezért a vonatkozó adatbázisokban történő ellenőrzések megerősítése a külső határokon témáról, tehát a makovei jelentésről szavazunk. Ezért szeretném megkérni a jelentéstevőt, tehát Makovei asszonyt, hogy szeretne hozzászólni, nem? Tehát akkor azonnal kezdhetjük a szavazást. Egy olyan módosító van, amelyet tegnap estére visszavontak, ez pedig a 77-es volt. 77-es módosító. Jó, akkor kezdjünk szavazni. Első. Egyes bekezdés, 24-es módosító és 25-ös módosító. Ezeket együtt szavazzuk meg, és teljes visszautasítást javastok, akkor elektronikusan szavazunk a kártyákkal, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Ja, továbbra is nyitva van a szavazás, de akkor ön megtalálhatja addig a kártyáját. Yes. Any other... Van-e még más probléma? a konzervatívoknak egyel több szavazata van, tehát akkor valakinek vissza kéne. Szimmer asszony. Sajnos elfelejtettem elhozni a szavazókártyámat. Tudom most ezt így jelezni, vagy kérhetem, hogy valaki hozzá el nekem a kártyát? Igen, kérem, hozzassa el. Now I close the vote. Most akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor a 26-os módosító jön, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 76. Akkor név szerinti szavazás lesz, az év EPP kérte. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 78-as módosító jön, megint a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Akkor most a 82-es módosító jön, megnyitom a szavazást. 82-es módosító. Törlést kér. De meg kell szavazni, tehát szavaznunk kell az 82-esről, lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 83. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 84. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 85, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcvankilenc, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 91, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 13, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 88, megnyitom a szavazást. Bocsánat, ez okafogyottá válik. Akkor jön a 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Személyenként név szerinti szavazás lesz. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor jön a os kompromisszum. Megint csak név szerinti szavazás, méghozzá részenkénti, tehát hatos kompromisszum. Először az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Most akkor a második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. el, azt pedig elutasítottuk. Most akkor jön a Akkor a 17-es módosító, megnyitom a szavazást, 17-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 96-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. A 103-as módosító jön, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 113-as módosító jön, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 114-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 117-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 100... Nem, a 21-es, megnyitom a szavazást. Ne. Lezárom. Elutasítottuk. 118 mellett megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 119, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 120-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most akkor a preambul bekezdések kezd, kezdődnek. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Akkor jön a 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Kérem, szavazzanak. Jó, most zárulnak. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak. Most elzárom. Elfogadtuk. 41-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. Az AFET hatos módosítójáról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Akkor a hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 48-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hármas módosító. Nem. Először nem. 49-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 47-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Bocsánat, el, elfogadtuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. Akkor jön a négyes kompromisszum, személy név szerinti szavazás következik, és részenként is. Először az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. Akkor a hatos módosító jön, megnyitom a szavazást. Hatos módosító. Elfogadtuk. 57-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 64-es módosító jön, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 65, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 66-os módosító, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk. 67. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 8-as AFET módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 69-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 70-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor a 72-es módosító jön, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 73-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 75-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig a módosított szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. És akkor személyenként szavazunk arról a határozatról, amely a tárgyalások megnyitásáról szól. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Gratulálunk Makovei asszonynak. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy itt voltak a szavazáson. So we will have to suspend the meeting. Akkor most felfüggesztjük az ülést 11.45-ig. Mert de jongóra van szükségünk ehhez. Tehát 11.45-kor folytatjuk.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 Well, uh, dear colleagues, uh, let's, let's continue the Kedves kollégák, folytassuk a ma délelőtti ülésünket. Most a szabadságoktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentessége, valamint az európai elfogadó parancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességgel kapcsolatos irányelv tervezett háromoldalú tárgyalásaival kapcsolatos jelenlegi állásról fogunk hallani egy beszámolót De Jong úrtól, az előadótól, és természetesen a kollégák is szót kapnak, amennyiben szeretnének hozzászólni ez a témához. De Jong úr, köszönöm szépen, elnök asszony. Ezt kell, hogy mondja, most valóban kulcsfontosságú pillanathoz értünk az irányelv szempontjából, illetve háromoldalú tárgyalások szempontjából, és nagyon örülök, hogy itt a Liber szakbizottság ülésén pár percet kaptam arra, hogy beszámoljak a jelenlegi helyzetről. A holland elnökség alatt megkezdtük a munkát az Európai Elfogató Parancsal kapcsolatos cikkelyekkel. Az elején zöggenőmentes volt a munka ezekkel a cikkeképpen ezért felbátorodtunk, hogy a kicsit nehezebb jellegű egyéb részeivel is foglalkozunk az irányelv tervezetnek. Ezek elsősorban ugye a költségmentességgel foglalkoznak, és talán emlékeznek arra, hogy a parlamentnek számos elképzelése volt már ezzel kapcsolatban. Először arra gondoltuk, hogy a költségmentességgel foglalkozó irányelvet hangoljuk össze az ügyvédi segítség igénybevételével vonatkozó irányelven. Ez sem volt egy könnyű feladat. Itt a Libra Bizottságon belül sem, de a tanácsban is sok nehézségbe ütközött, hogy a hatályt összehangoljuk két irányelv esetében nagyon óvatosan kellett eljárunk, de azt gondolom, hogy sikerült középutat találnunk, egy megoldást, találnunk erre a helyzetre. Itt a szabadságoktól megfosztott gyanúsítottak, vádlottak számára kívánunk költségmentességet biztosítani, illetve ügyvédi segítséget is igénybe vehetnek, hiszen e, vonatkozó irányelv erre is rendelkezéssel bír. Kérdés, hogy milyen kritériumok, jogosultsági kritériumok kell, hogy érvényben legyenek, illetve a szabadságtól megfosztott státusz kérdése is még tárgyalás alatt van. Pontosan ez mit is jelent, mit fed le. De azt gondolom, hogy a szabadságoktól megfosztott kategória plusz-minusz, ez lesz a, az arany középút, tehát egy kicsit többet, kicsit kevesebbet is beveszünk majd a hatályba, de a bizottsági ajánlás a jogsegély, az ügyvédi segítség minőségre vonatkozóan, ez most már úgy tűnik, hogy nem fog bekerülni az irányelvtervezetbe, ezen kívül pedig az anyagi helyzet vagy a megalapozottság vizsgálatára vonatkozó általános rendelkezés viszont fel fog merülni az elnyelvben. Jó, hogy elmozdultunk attól, hogy csupán egy ajánlás utaljon erre. Itt megállapodás született, hogy ennél több kell, hogy szerepeljen az elnyelv, és a megfogalmazás is elkészült már, és összességben igen, valóban a következő napokban kulcsfontosságú szakaszához érünk a tárgyalásokhoz, és ma délután majd az árnyék előadóknak is beszámolok az e előtti eszmecseréről, a soros elnökséggel folytatott eszmecseréről. Még mindig vannak agályok a javasolt szöveggel kapcsolatban, és a mi javaslataink egy részét, amelyet a korepernek szeretnénk bemutatni a holnapi napon, már kiválasztottak, és meglátjuk, hogy akkor holnap majd a kiválasztott ajánlásainkkal, javaslatokkal kapcsolatban sikerül a zöldekre vergődnünk és nagyon reménykedünk abban, hogy itt sikerrel járunk néhány fontos elem tekintetében, de ma délután fogjuk majd az árnyék előadókkal a részleteket megtárgyalni. És aztán csütörtökön kerül a három oldalú tárgyalásokra, és ma délután az árnyék előadókkal megtárgyaljuk majd az álláspontunkat, amelyet képviselni kívánunk a három oldalú tárgyalások során. Én előadóként arra biztatnám a az árnyékelődökat, hogy fogadjuk el, ami a tanácstól jön, és talán még javasoljuk egy-két dolgot, de szeretnénk mindenképpen még a soros holland elnökség ciklusa alatt eredményt elérni, és az utolsó három tárgyás után újra visszatérek természetesen a Libre hogy jóvá hagyja az elért eredményt, de e hónap 30-án hétfőn egy koreper ülés is fog ezzel foglalkozni, és ők a tanács részére ott akkor fogják véglegesíteni a szöveget. És hogyha minden jól megy, akkor reméljük, hogy minél hamarabb szavazhat a következő hónap elején a Libeszak Bizottság erről a szövegről. Köszönjük szépen, de Jung úr! Kíván-e bármely kolléga vagy a bizottság szólni ezzel kapcsolatban? akkor sok sikert kívánunk a folyamatban lévő háromoldalú tárgyalásokhoz, és mi pedig rátérünk az eddig utolsó naprendi pontunkra, 2016. január 29-én a bizottsághoz intézett írásbeli válaszsal kapcsolatban Ignacio Corrao tett fel egy kérdés, a kíséret nélkül külföldi kiskorúak jogaira kapcsolatban, hogy ezek sérültek-e Szicíliában. A szabályok értelmében akkor tárgyal a szakbizottság egy ilyen bizottsághoz be nyújtott kérdés, amennyiben nem határidő nem tartja magát a bizottság határidőhöz, és nem ad választ időben, de ez esetben ez valóban nem valósult meg. A január 22-i kérdésen nem válaszolt időben a bizottság, ezért a kérdés feltevője Korau úr kapja meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amint mindannyian tudják, Olaszország, különösen szüke pátriám, Szicília, Eh, sok menekültnek cél állomása, és nagyon sok kíséret nélküli kiskorú menekült érkezik Szicíliára. Kb. 4500 ilyen kiskorú menekültet kell ellátni a Szicíliának, és meg kell teremteni a megfelelő befogadási körülményeket. Uniós irányelv is előírja azt, hogy megfelelő szakemberek foglalkozzanak velük. 76 euróba kerül az ellátások naponta. A belügyminisztérium 45 eurót biztosít Szicíliának erre, de a fennmaradó összeget a szicíliai hatóságoknak kell biztosítani, de nincsenek meg ehhez a megfelelő források, ami ahhoz vezet, hogy a fiatal korúak ellátását nem tudják finanszírozni, tíz hónapja nem is kapnak fizetést az ott dolgozók, a szicíliai régió közigazgatása éppen ezzel megpróbálják csökkenteni a költségeket, próbálja elérni, hogy a kormányzattal, a belügyminisztériumtól származó 45 euró legyen elegendő az ellátás, de hát ez azt jelenti, hogy a minősége csökken az ellátásnak, a körülmények romlanak, és kérdés, hogy a bizottság hogy látja ezt a helyzetet, ez elfogadható-e, és mit kíván tenni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Koraó úr, most pedig a bizottságnak adom meg a szót Korez asszonynak. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a kérdést. Ami a késedelmet illeti a kérdés megválaszolásában, ezért szeretnénk elnézést kérni. Itt belső problémák merültek, különböző szolgálatokat kellett bevonnunk a kérdés megválaszolásába, de örülünk, hogy sikerült végül megválaszolni ezt a kérdést. Tisztában van a bizottság azzal, hogy a cicélia hatóságoknak komoly nehézségekkel kell szembenézni, de a bizottság mindenképpen szorosan figyelme követi azt, hogy mindenképpen betartsák az uniós előírásokat, ez pedig a megfelelő befogadási körülményekre is kitér a kíséret nélküli kiskorúak esetében. És az ilyen kötelezettségeknek a folyamatos uh, megsértése esetén a bizottság az olasz hatóságokhoz fog fordulni, ami pedig a pénzügyi támogatást illeti a kíséret nélküli kiskorúak esetében. A a HOMP főigazgatóság migrációs bevándorlás ügyi és menekültügyi alapjából kaphat forrásokat. Ebből támogatjuk ezt a fajta ellátást és a segítséget a kísérlet nélkül kiskorúak számára. Ezen kívül pedig különböző projektek és segítik a kiskorúak ellátását ez az alap segít az ezzel kapcsolatos források elosztásában is. Például jelenleg is zajlik egy projekt, múlt évben és idén 1,9 millió eurót fordít ez a projekt a kapacitások javítására, a kiskorúak ellátása terén Olaszország területén, különösen érintett régiókat támogatják leginkább a projekt keretében, és a különböző európai befektetési struktúrás alapokon keresztül, és az európai szociális alap és a regionális fejlesztési alapból is kaphatnak az érintett régiók pénzügyi segítséget a Justice főigazgatóság polgársági, állpolgársági programja is biztosít segítséget a kiskorúak ellátása terén, ahol nevelőszülők, illetve gyámság alá vétel esetében is segítséget biztosít a főigazgatóság, és hát még a jövőben is biztosan meg fogjuk tárgyalni ezeket a kérdéseket. Köszönjük szépen, Gorez asszony, Korá úr, kíván -e hozzászólni, nem? Akkor köszönjük szépen. Most pedig ezzel le is zárjuk a mai munkánkat. A következő ülésünkre június 27-én kerül sör, délután 3-tól fél hétig tart majd ez az ülés, és valószínűleg szavazásra fog sor kerülni ezen a délutáni ülésüken. Köszönöm szépen, most pedig mindenkinek jó étvágyat kívánok!